Dear colleague, we can start now. We are in time to start. Please. Kedves kollégák, ideje, hogy elkezdjük. Kérem mindenki foglaljon helyet. Okay. Allora, we can start now. Akkor kezdhetjük. Ma egy jelentésről és három véleményről kell szavaznunk, úgyhogy szavazással kezdjük. Kérem, mindenki vegye elő a szavazókártyát, én is megteszem. Az első jelentés Stadislav Kravnodevski kollégái. Sajnos ma nem tudott eljönni, magán okoknál fogva. Úgyhogy Jadliga Udnyeszka kollega helyettesíti, és felolvassa nyilatkozatát, amivel bevezetni szerette volna ezt a szavazást. Parancsoljon önni a szó. Bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Pan e, profesor Krasnodemski chciałby przeprosić państwa za swoją dzisiejszą nieobecność, niestety z ważnych powodów. Köszönöm szépen. E, az előadó elnézést kér, családi okoknál fogva nem tud jelen lenni. Kapdadeszki professzor köszönetet szeretne mondani minden kollégának, aki módosítani indítványokat nyújtott be, nagyon sokan voltak. Köszönetet mond az árnyék jelentéskészítőknek is, a többi frakció részéről, akik a munkában részt vettek. Jelezni kívánja, hogy a kompromisszumos módosító indítványok jelentős számban születtek, jelentős részük az összes frakció tollából született, pozitívan módosították ezt a jelentést. Úgyhogy az együttműködés az oktatás terén pozitív. Köszönet a titkárságnak is, Anna Maria Nogérának és Markus Berecsának. Köszönöm szépen! Eh, grazie thank you. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy eljött. Köszönet eh, önön keresztül az előadónak is, az árnyékjelentés készítőknek, akik nagyon jó munkát végeztek, Svadra, Dag, Hannibal, Csuntis, Maragale, Finolfebit kollégáknak, köszönet ugyanakkor a titkárságnak is. Fontos jelentésről van szó, ugyanis aktualizálja az LT e 2020-as keretstratégiát. Nagyon fontos, hogy a parlament, a tanács és a bizottság után a saját munkáját elvégezze. Nagyon sok a kompromisszum, hosszú a szavazás, már is kezdjük. sorry. Allora, eh, paragrafo 1. Első bekezdés, ötös kompromisszum. Elfogadtuk. Ki van mellette? Jól kezdődik, mondja elnök asszony. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette. Abstention adopted. We go to 45. 45-ös. Against. Mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es. Elnőrizzük elektronikusan 46-os, jó rendben. Megnyitom a szavazást. Sorry. Close the vote. Rejected. Oh. Fogadtuk el. Hannibal asszony szavazatát is számoljuk hozzá, aki elfelejtette elhozni a Enik előadóként. De hát mindegy, mert 14-14 esetében szavazat egyenlésség esetén sem fogadtuk el. Sajnálom. Reméljük, hogy Hannibal kollégina azért előbb-utóbb megtalálja a szavazókártyát, hiszen az még jól jöhet. oh, la, la. We can go? Okay. Allora, 47. Eh, 47-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 48-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 49-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. 49-esről, tehát elektronikusan szavazunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 50-es mellette. Ja, bocsánat, ugrunk tovább a hatos kompromisszumra mellette, ellenet tartózkodik. 53-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nem? Sajnálom, néha nem látni világosan. Jó, ellenőrizzük elektronikusan akkor a biztonság kedvéért. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Egy szavazat különbséggel folytassuk. 54-esre ugrunk mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 62-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el de úgy látom, hogy jobb, ha elektronikusan is ellenőrizzük. 63-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Közvetlenül a 9-es kompromisszumra ugrunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, mellette még egyszer, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 77-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, ellenőrizhetjük, hogyha ragaszkodnak hozzá, nem látom ennek akadályát. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom, és valóban elvetettük. 79-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 10-es kompromisszumra ugrunk tovább. Mellett. Mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. De el, ellenőrizzük elektronikusan is. Position. Allora, in eye of the vote, close the vote. Rejected. Nem fogadtuk el. 80, eh, amendment 80. In... 80-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 81-es mellette eh, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el tartózkodik, megfogadtuk el, 83-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el, 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, de jobban tesszük, ha ellenőrizzük a 85-öst. Ah, sorry, sorry, Elnézést, úgy tűnik, hogy tévedtem. A 84-est elfogadtuk, így tovább kell ugranunk a 11-es kompromisszumra közvetlenül. Igaza van maximálisan. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 94-es nem fogadtuk el, 95-ös. Elfogadtuk, bocsánat. Tehát 94-est elfogadtuk, 95-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következő oldalra ugrunk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114-es módosítóról szavazunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk persze ellenőrizhetjük, de nem kell. Mégsem 117-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 118 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es 121-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, de hogyha szeretnék, akkor ellenőrizhetjük, nem? Jó, akkor 122-es. Ellenőrizzük mégis. Nekem világos volt, de a többség akaratának engedek, tehát szavazzunk akkor erről elektronikusan. És valóban elvetettük. 122-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. A raportőr egyes számú szublimodosítója mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 132-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, ha 133 e, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 136 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 19-es kompromisszum a következő oldalon mellette ellene elfogadtuk, 145-ös módosító. Mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. 146-os mellette. Bocsánat, ezek megegyeznek. 20-as kompromisszum következik, igazuk van. Ne. Mellette ellene. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, a biztonság kedvéért. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el szavazat egyenlőséggel. 150-es módosítóval folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 151-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 152-es mellette. Igen, elnézést. 156-osra ugrunk tovább, igazuk van. Következő oldalon. Mellette ellene. Tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást megnyitom a 156-os módosító indítványról. Jó recset. And so I is, is against because you didn't uh, uh raise the, ha- the hand. And so uh, I close the vote. is rejected, imagine. Okay, but... Nem fogadtuk el elég világos szavazat többséggel. 22-es uh, kompromisszum mellett ellen elfogadtuk, 163-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 164-es mellette ellene nem fogadtuk el, 23-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 24-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 174-es mellette ellene elfogadtuk, 175-ös mellette ellene elfogadtuk, 179-es mellette ellene elfogadtuk, 26-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 188-as pontosító indítványra ugrunk tovább mellette ellene elfogadtuk, 189-es mellette ellene elfogadtuk, 190-es megegyezik a másikkal, ha jól látom, Mellett ellene nem fogadtuk el. 195-ös bocsánat, 194-es mellett ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 192-es mellette ellene tartózkodik, szeretném, ha is ellenőriznénk, a szavazást megnyitom. Szabadást lezárom. Lehet, hogy elfogadtuk. 193. 193-as eh, mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, nem? ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 197-es mellett ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 206 mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 20 9-es kompromisszummal folytatjuk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 213-assal folytatjuk a következő oldalon, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 221-es mellette ellene elfogadtuk. 222 mellette ellene elfogadtuk, 223 mellette ellene nem fogadtuk el, 31-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 229-es mellette ellene elfogadtuk, 230-es mellette ellene elfogadtuk, 231-es mellette ellene nem fogadtuk el, 32-es kompromisszum mellett ellen elfogadtuk, 237-esre ugrunk el a következő oldalon, tehát 237-es, ami megegyezik a 238-ossal mellett ellene. Nem fogadtuk el 33-as kompromisszum mellette ellene. Nem, nem, nem, nem ellenőrizzük, mint napnál is világosabb volt, bocsánat. 33-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette ellene elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette ellene nem fogadtuk el, de ellenőrizzük elektronikusan. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Kompromisszum kettes számú mellette ellene elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum Ö, bocsánat, a 21 es elfelejtettem, 21-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, de ezt ellenőrizik elektronikusan a biztonság kedvéért, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, valóban nem fogadtuk el hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért, a szavazást megnyitom, majd lezárom, és megalapítom, hogy elvetettük négyes kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes számot viselő szóbeli módosító indítvány. Csánat I az egyes se folytatjuk, egyes módosító, mellett ellen tartózkodik, nem fogadtuk el, kettes, mellette, ellene. Elfogadtuk, hármas, mellette, ellene. Elfogadtuk, négyes, mellette ellene elfogadtuk, ötös. mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Zárószavazás elektronikusan név szerint természetesen. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor megálltam, hogy 22-3 arányban három tartózkodás mellett a jelentést elfogadtuk. Gratulálunk Krasznyodebszki úrnak. Köszönöm mindenkinek, az árnyék előadóknak is. Köszönet a kolléganőnek is. Előre. Ora noi abbiamo la, il mio rapporto su... Akkor következik az én jelentésem, illetve véleményem az EMP jelentéséről a menekültek társadalmi befogadás és munkaerőpiac integráció címmel. Természetesen köszönöm az jelentés készítőnek, Marinov, Csambászki, Kicsok, Csuntis, Maragá, Linolfi Birtnek, mert nagyon sokat dolgoztak velem együtt, pozitív kompromisszumokat találtunk, és köszönöm a támogatást is. Köszönöm az asszisztensek segítségét. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Kulturális Bizottság saját véleményét is megfogalmaz egy olyan témából, ami szélesebb körben érinti a munkaerőpiac integrációt. Az oktatási, kulturális aspektusokra rámutasson, illetve arra, hogy mi a helyzet az oktatási rendszerekkel, ahol nincs teljes integráció még. Úgy gondolom, hogy ezeket a nagyon fontos dolgokat nekünk is ki kell emelni, hiszen a mi kompetenciákba tartoznak. Az ember, a szavazást május 25-ére tervezték, de 30-ára elhalasztották, úgyhogy most akkor azonnal szavaznánk is. Egyes kompromisszum. In favor, against, abstention, adopted. Elfogadott. Elfogadott. Yeah? Megyünk a 14-es módosítóra. Favor, against, abstention. Mellette ellenen tartózkodók elfogadtuk. 15. 14. Ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Adopted. Uh, elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 uh, uh, két részben szavazunk az SZND kérdésére, első, kérésére első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész ellene tartózkodók elutasítva. 18-as következik, Mark Zsuló mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19-est sorry, sorry, withdraw. visszavonták, 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2-es eh, kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, e, mellette még egyszer, ellene. Aztán megyünk tovább, elfogadtuk, 32-es módosító, megyünk tovább, részenkénti szavazást kért, az LPP e első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53 mellette bocsánat, 53 javítja magát az elnök, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, de úgy látom, hogy elutasítottuk, 57-esről géppel szavazunk. The vote. Lezárom a szavazást, Elutasított. 58 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 61 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább, a 74-es következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 76-os mellette mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 76. Mm. I open the vote. Closed. Lezárom a szavazást. Adopted. Elfogadtuk. Sorry, reject. I don't know the parity. Okay. Elnézést, nem fogadtuk el, mert 13-13-nál ugye nincs elfogadva. 77-es következik mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 78-as mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 79 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 80 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, megyünk tovább, 88-as következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene ta, mellette, nézzük mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 90-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, megyünk tovább, 99 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 100-as, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. We can check. Megnyitom a szavazást, ellenőrző szavazás követ. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101. 101-es módosító. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102 mell mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 100 hármas két részben szavazunk, a szociális és demokraták kérdés első rész, mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 105 mellette ellene tartózkodók. Ezt is leszavaztuk, 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Jön a 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as módosító jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es módosító mellette el... Nézzük még egyszer. Vote in block. Tehát tudunk-e blokkban szavazni a 3, 4, 5, 6, 1 és 2-es módosítókról, akkor tehát az összesről mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. És következik a végszavazás. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. 24 in favor, 2... 24 mellette, 2 ellene, egy tartózkodás mindenkinek. Köszönöm az együttműködést. Una buona, un buon segnale che diamo in questo momento. Azt hiszem, nagyon jó jelzést közvetítünk most a parlament részéről. Következik Dorjeszki kollega véleménye a 2014-2020-as időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret választások utáni felvizsgálatának előkészítése, a parlament a bizottság javaslatát megelőzően. Kérdezem a kollégától, hogy szeretne-e hozzászólni, parancsoljon. Go. Po pierwsze, nie ma kompromisów. Nie chciałbym, aby... Nagyon köszönöm. Ale poprawki, które są wprowadzone, nie wymagały... A... módosító indítványok vonatkozásában nem volt semmi probléma, mindenkinek köszönet, köszönet a Kulturális Bizottságban együttműködőknek, úgy gondoljuk, hogy ez egy prioritás, mint téma. Nagyon fontos a kulturális többszínűség, ezen kívül az, hogy a Juncker terv eszközeit felhasználjuk. Köszönöm, hogy csatlakoztak az elképzeléseinkhez és a munkánkhoz. Elnök, igen, nagyon fontos ez, úgyhogy két nagyon fontos területre kell koncentrálnunk. A bizottság fontos programjaival kapcsolatban, úgyhogy köszönöm ezt a munkát. Kezdjük akkor az egyes módosítóval, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas, mellette, ellene, tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, de szeretném, ha ellenőriznénk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes mellette ellene tartózkodás talán elutasítottuk, szeretném ellenőrizni. Valószínűleg elutasítottuk. Mindenesetre megnyitom a szavazást. close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette bocsánat, bocsánat, bocsánat, részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. The extension? Against. And so, uh, rejected. Uh... Elutasítottuk. Második rész. Ellenőrizhetjük, de szerintem elutasítottuk. Mindenesetre megnyitom a szavazást. Close the vote. The majority is against. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 nem 16 Adinolfi mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 19-es oka fogyottá válik tehát, és a 18-as következik. 18-as tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 19-es és a 20-as a 19-es okafozott, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni szeretném a 21-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 26 mellette ha elfogadtuk, de nem. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonkét igennel, két nemmel, három tartózkodással. Gratulálunk Anze Drojevskinek, az elnyékjelentés készítőknek. Most pedig következik Angel Jambanski véleménye, a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása címmel. Kollega, parancsoljon. Baskis had flight delays, unfortunately. Zsambacki úrnak sajnálatos módon késik a képe, ezért nem tud itt lenni, ezért a nevében szeretnék köszönöm mondani minden kollégának, hogy segítette munkáját jó rendben, akkor kezdhetjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. ötös mellette ellene mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. kilences mellette e, elfogadtuk, tízes mellette ellene elfogadtuk, tizenegyes es ellenőrizik a 11-est elektronikusan a biztonság kedvéért. nem fogadtuk el. 12-es mellette ellene. Nem fogadtuk el 13-as mellette ellene. Elfogadtuk 14-es mellette ellene. Elfogadtuk 15-ös. Ellenőrizhetjük. nem fogadtuk el. 15-ös mellette ellene elfogadtuk 16-os mellette ellene elfogadtuk 17-es mellette ellene elfogadtuk 1-es szobali módosító mellette ellene elfogadtuk 19-es mellette ellene elfogadtuk, 20-as mellette ellene elfogadtuk, 21-es mellette ellene nem fogadtuk el, 22-es mellette ellene elfogadtuk, 23-as mellette ellene elfogadtuk, 24-es mellette ellene elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 29-es mellette ellene elfogadtuk, 30-as mellette mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 30-ast. Close the vote. Maybe rejected. Yeah. Ah. Elfogadtuk. Micsoda meglepetés. 34-es mellette ellene elfogadtuk, 35-ös mellette ellene elfogadtuk, 36-os mellette ellene elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 39-es mellette ellene nem fogadtuk el, 42-es mellette ellene nem fogadtuk el, 43-as mellette ellene elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 48-as mellette ellene nem fogadtuk el, 49-es mellette ellene nem fogadtuk el, 50-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan az 50-est. Nem fogadtuk el can do? Hmm? If you want, you allow her, us to repeat the vote. Is... Kollégák nem bánják, akkor megismételhetnénk a szavazást. Az ötvenesről szavaztunk tehát. Mellette, ellene tartózkodik.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 de azért kedves volt a kollégáktól. 51-es. 51 es mellettem, ellene, elfogadtuk 52-es mellettem, ellene, elfogadtuk, 53-as mellettem, ellene, elfogadtuk, 54-es mellette ellene elfogadtuk, 55-ös mellette ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 57-es. Bocsánat, az ECR két részben szólunk az egyszer kedvet. Első rész mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész, mellette ellene. Elfogadtuk. 58-asra folytatjuk, mellette ellene. Elfogadtuk. 61-es mellette ellene elfogadtuk, 62-es mellette, ellene, elfogadtuk, 63-as mellette ellene nem fogadtuk el, 64-es mellette ellene elfogadtuk, 65-ös mellette ellene nem fogadtuk el, 66-os részenkénti szavazás a párt kedvéért, első rész mellette ellene elfogadtuk, második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 67-es, mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69-es mellette ellene nem fogadtuk el, 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene elfogadtuk. 72-es eh, mellette ellen elfogadtuk. Zárószavazás elektronikusan szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 23-an mellette, ellenszavazat nélkül, négy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Dzsambacki úrnak is, az elnékelőadóknak. Köszönöm a titkárságnak is. Allora, ora finite le votazioni. Most ezzel lezárult a szavazás. A tízes napi rendi pont következik. Eszmecsere egy véleménytervezetről. Zdrojevski kollega ö, véleményéről van szó. Az EU stratégiai közleménye a harmadik felek által kifejtett EU ellenes propaganda leküzdéséről. előadónk kérem legyen csend, mert folytatnunk kell a munkát. Köszönöm mindenkinek. Szrojevszki kollégának adom meg a szót, rendkívül kényes kérdésről van szó, és nagyon érdekes dolgokat hallhatunk itt majd a bizottságunk részéről. Parancsoljon ön a szó. Egy pillanat, még emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy először a kollégának adom meg a szót, aztán az árnyékjelentés készítők következnek, és természetesen két-három, egy-két percben bárki, akit érdekel a téma. Köszönöm, parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót, és köszönöm mindazoknak a javaslatokat, akik megoldásokat fogalmaztak meg, amiket a véleménybe beépíthettem. Nagyon fontos megállapítások ezek a szakbizottságunk szempontjából. Aztán emlékeztetnék arra is, hogy az orosz propaganda vonatkozásában az orosz médiákat kell megemlítenünk. Nyolc évvel ezelőtt kezdődött mindez, és ma nem propagandát akarunk a propagandára megfogalmazni, hanem objektív információkkal szolgálni, és jelezni az igazságot, ami nem kételyeket szül, nem propagandáról van szó, hanem korrekt információról. Nem egyszerű a helyzet. Ugyanis nem csak orosz érdekekről van itt szó Európában, hanem ott van például az iszlám állam érdekeltsége, amely a saját programját terjeszti digitális úton az orosz kormány stratégiai kommunikációt folytat, de ugyanakkor állampolgáraink meg vannak győződve arról, hogy szükség van arra, hogy fellépjünk. Hol is van ez a propaganda? Például a krím területének kérdéseivel kapcsolatban. Vagy például a holland, hollandiai események kapcsán. Rendkívül kényes kérdések ezek. És mindezek propagandaként jelennek meg, nem pedig információ formájában. A holland népszavazáson ö, szavazók 70%-a tagadta a ratifikálást ö, Ukrajnával. Az Európai Unióban ö, a keleti területtel kapcsolatban egy külön csoport alakult. közös álláspontot kell kialakítanunk először is. Meg kell erősíteni a független médiákat. Az Európai Unióban szükség van erre, vannak független médiák, ezeket kell megerősíteni. Másodszorban szakbizottságunk jelezte, hogy meg kell erősíteni a médiákkal kapcsolatos oktatást, főleg a fiatalok körében. A fiatal generációknak kritikusan kell ö, tekinteni mindenféle hírt. Emlékeztetnünk kell arra, hogy ebben az ágazatban csak hosszú távú tevékenységgel számolhatunk, kulturális és egyéb téren folytatott diplomáciára van szükség. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió politikájával kapcsolatban hatékony legyen a kommunikáció. Kérjük, hogy erősítsük meg azokat az intézményeket, amelyek tevékenységünket támogatják Európában, főleg a fiatalabb generációk körében. A Kulturális Szakbizottság már évek óta jelez bizonyos elemeket, amelyeket meg kell erősíteni. De hát ezek eléggé költségesnek bizonyulnak. Mindenkinek szeretnék köszöntet mondani, aki együttműködött ebben a munkában velem. Köszönöm. Elnök, köszönjük, nagyon hatékony ez a javaslat, egyetértünk vele, köszönjük a pontosításokat, hogy nem propagandáról van szó, hanem információról. Ez nagyon fontos. Most a kollégák következnek. Julie Ward következik. Parancsoljon. Julie. <laughs> Some problem. Other request? Viewer? Yeah. Uh, thank you very much, Chair, and uh, thank you also uh, the rapporteur, Ms. Köszönöm, és köszönöm a raportőrnek is Zdrzejewski úrnak a munkáját, amelyben támogatja a független médiát, illetve a szólásszabadság előmozdítását, a olvasni, írni tudást, kulturális diplomáciát EU szinten. Tehát nagyon sok területet érint ez a jelentés, és ezekkel a területekkel ez a szakbizottság foglalkozik. Abban egyetértek, hogy ezek kell, hogy legyenek az alapjai a mi véleményünknek, mármint az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének. Én árnyék előadóként olyan módosítókat fogok beadni, amelyek ezeket az ötleteket, gondolatokat tovább kidolgozzák, illetve arról, hogy hogyan lehet egy alternatív narratívát kialakítani az adott régiókat megcélzó elemeket kell belevenni ebbe a narratívába, illetve utalni kell a harmadik országokban zajló konkrét EU fellépésekre, és arra, hogy milyen hozzáadott értéket jelent mindez, különösen a fiataloknak, de a helyi népességnek úgy általában. Én magam egyébként szintén részt vettem szomszédos országok kapacitásépítő projektjeiben, amely projektek nagyon jól mutatják azt, hogy milyen pozitív szerepet játszhat az Európai Unió az, az a független média és a szólásszabadság, a sajtószabadság előmozdítása eh, magában kell, hogy foglalja az üldözött újságírók és emberi jogi aktivisták eh, melletti kiállást is. Ami a média ismeretet illeti, fel kell lépni a gyűlölet eh, beszéd és gyűlölet cselekmények ellen, amely azt is feltételezi, hogy jobban együttműködjünk olyan média csatornákkal, mint a Facebook, illetve a Twitter emellett. Szeretném hangsúlyozni, a kultúrák közti párbeszéd fontosságát, az emberek közti kapcsolatokat, illetve azt, hogy olyan EU kommunikációs stratégiát kell kialakítani, amely magában foglalja a civil társadalmat és a helyi lakosságot is. A soft power stratégia kulturális diplomácia nélkül, valamint a kultúrák közti párbeszéd nélkül nem lehet sikeres, legyen az az Európai Unión belül, vagy azon kívül. Oda kell figyelni a kulturális és szociális cserekapcsolatokra, amelyek megfelelő platformjai az előítéletek elleni fellépésnek, és itt érdemes megemlíteni, hogy a külügyi szolgálat és az EU delegációja felelősek leginkább az EU kommunikációjára harmadik országokban. Szerintem nekik növelniük kell a civil társadalommal fenntartott kapcsolataikat, és a diplomatákat megfelelő módon ki kell képezni kultúra közi eh, skillekre. Eh, én tehát eh, a jövőben is nagyon szívesen együtt működök az árnyék előadókkal. Azt gondolom, hogy ez a vélemény megmutatja azt, hogy az, hogy a Kulturális Bizottság eh, belépett a külügyi kapcsolatok témakörébe, az, az, az jogos volt. A kulturális diplomácia, ahogy azt Navracsics és Mogherini is elmagyarázták itt Brüsszelben, hasznos elemei az EU külpolitikájának. Azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés előre, és és örülök annak, mind, gratulálok mindazoknak, akik ezt a témát előmozdították, és elérték azt, hogy megértsék az EU vezetői, hogy a kultúra az a soft power egyik összetevője. Köszönjük, Jules. Uh, thank you, Chairman. Uh, well... Köszönöm, elnök asszony, az ECR frakció alapvetően vélemény többségét üdvözli, és azt, hogy az előadó hangsúlyozza az orosz propaganda problematikáját, ez releváns. Nem feltétlenül értek azzal egyet, hogy a holland népszavazás végeredményét elsősorban az orosz propagandára kell fogni, ugyanakkor a független média fontosságát nem szabad elfelejtenünk. Ez nem jelenti azt, hogy <clears throat> EU melletti propagandát kellene folytatnunk. Úgy érezzük, hogy inkább a kommunikációs stratégiának nem az unióval kapcsolatos pozitív üzeneteket kellene hangsúlyoznia, hanem a propaganda és a dezinformáció ellen kellene mm, harcolnia. Úgy tűnik, hogy egyes kollégek részéről összekeveredik a propaganda elleni harc, illetve az, az unióval kapcsolatos saját véleményünk promótálása. Szerintem nagyobb támogatásra számíthatnánk akkor, hogyha valóban arra koncentrálnak, amit a cím is mond, ez pedig a propaganda elleni harc, vagy a propaganda ellenes tevékenység. Köszönjük! Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Már lenne egy kérdésem. A második bekezdésben a jó és a rossz médiákról van szó. Mikor döntünk -e arról, hogy jó vagy rossz ez a média? Mert azt hiszem nem mindannyian értékeljük, értékeljük a jót meg a rosszat ugyanúgy. Úgy gondolom, hogy elsősorban ez a szöveg Oroszország ellenes, mi a helyzet Törökországgal, ahol a szólásszabadság, információszabadság egyetemen korlátozott? Két példa. Törökország például egy német ARD munkatársat nem engedett be. Aztán mi a helyzet a Sputnikkal? Ezt a francia szakszervezetek is elítéltek, az újságírók. Ugye Vladimir Putyin játékairól van szó. Eltűnik a demokrácia, a pluralizmus az intézményen belül. Rendszeresen az történik, hogy még akkor is, hogyha jó idő, jó irányba haladunk, még hogyha vannak megfelelő módosító indítványaink, ez a múlt héten is így volt, mondjuk a szöveget elfogadják, de az ember nevét elveszik. Ez ilyen volteri dolog. Én küzdeni fogok azért, hogy igenis a nevemhez fűződjön, amit mondani akarok, és ez gondolom aktuális kérdés most is. Köszönöm. Köszönöm, Tom kollega, nő. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, mindannyian olvasuk, nézzük a médiákat naponta. Én orosz anyanyelvű vagyok, olvasom ezeket a híresek, híreket, és újságíró is voltam, és rendkívül módon aggaszt mindaz, ami történik ebben a témában Európában. Az ukrán válság során nem eléggé határozottan léptünk fel. Nagyon sok történet pontatlanságokat tartalmazott. Az oroszok a legutóbbi tanulmányok szerint nem bíznak a nyugati médiákban. Van egy weboldal is, ahol mindenki olvashat eredeti szövegeket, európai és amerikai kiadványokat Oroszországról. Ez egy nyugati eszközé vált de óriási hiba százalékkal, kevés szakértelemmel fogalmaznak. Ezért üdvözlendő a bizottság erőfeszítése, hogy az EU tevékenység ezen a téren is javuljon. Sajnálatos módon azonban az Istatcom team területén van még javítani való. Az orosz nyelv ismeret nem megfelelő újságírói tevékenység ket eredményez. Sajnálatos módon az orosz média propaganda gépezetté vált, de mintha mi is ezt tennénk. A tím átfogó módon semlegesen, szavahihetően kellene tájékoztasson, Egyébként nem fogjuk tudni felvenni a versenyt az orosz médiákkal. Nem lehet propagandát megfogalmazni a propagandával szemben. Mi a helyzet az internettel? ki kell állnunk az elképzéseink mellett, mégpedig nyíltan, és nem szem előtt tévesztve a tényeket. A terrorizmus, a radikalizáció, az agymosás a fiatalok körében sajnálatos módon nem igazán eredményes a tevékenységünk. Mi a helyzet az ISIS-szel és a többiekkel? hogyha nem mi találjuk meg a hangot velük, akkor valaki más fogja, itt a fiatalokra gondolok. Köszönöm. Köszönöm, nagyon fontos megjegyzések voltak ezek. Szjedrova kollega, parancsoljon. Ja bych chtěla poděkovat kolegovi Zdrojevskému. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is Zdrojevski kollega e, jelentését. Nyilván mindenkinek megvan a saját magánvéleménye e témában. Személyes tapasztalatokkal is rendelkezem ez ügyben. 25 éve egy olyan országban éltem, ahol az orosz, orosz propaganda igen komolyan befolyásolta a közgondolkodást. Nagyon tudjuk, hogy ez mekkora veszélyekkel jár. Most keressük az eszközét annak, hogy az orosz propagandával szembeszálljunk. Nyilván nem lesz könnyű megtalálni a helyes, a jó, a működő eszközöket, amelyekről közösen meg tudunk állapodni. Ehhez megfelelő információra van szükségünk független médiára, független sajtóra. Éppen ezért szeretném hangsúlyozni, ebben a kontextusban a plenárison fogunk szavazni a Lux díjról, Přitom to je ta kulturní diplomacie, to je ten informační kanál, který... Volt egy eh, javaslat, miszerint eh, a díja járó eh, pénzösszeget csökkenteni kellene. Voltak, akik ezt javasolták. Szerintem ez nem helyes, hiszen ez az igazán színvonalas filmeket értékeli a Lux díj, éppen ezért a vele járó díj összegét szerintem meg kellene őrizni. Fontos emellett, hogy a független szervezetekkel tartsuk a kapcsolatot. A Krim félszigettel kapcsolatban azt hallhattuk, hogy akik felemelik a szavukat az orosz propaganda ellen a félszigeten, azokat egész egyszerűen kiutasítják. Így nagyon nehéz az orosz propagandával szembe szállni. Itt természetesen ezt a jelentést támogatom majd Trüppel asszony. Yes, thank you. Very general, I think... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg csak általánosságban. Úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy világosan különbséget tegyünk a propaganda és a kritika között. For I, I think that's really uh, not an easy uh, road to go in any... Persze nem könnyű megtalálni a helyes középutat, ezért uh, óvatosan lépkedjünk. Igaz, némi orosz propagandával van dolgunk Európában, ezt tudjuk, ezt ismerjük, és Putyin egyértelműen próbálja destabilizálni az Európai Uniót. Mi lehet a válaszunk erre? A politikai válaszunk az kell, hogy legyen, hogy az érvelünk, megmutatjuk, hogy az Európai Unió hol segít, miben segít, mik az Európai Unió igazán elért eredménye. Szerintem ez a megfelelő hozzáállás ahhoz, hogy a propagandával felvegyük a harcot. Nem gondolom, hogy a holland népszavazás eredményért az orosz propagandát kellene okon hibáztatni. Alapvetően szerintem ezt belpolitikában keresendőek ennek az okai. Nagyon fontos hogy valóban megbízható információkat nyújtsunk a független médiában, az Európai Unió belül és a közvetlen szomszédságában egyaránt. Ettéren nagyon sokat valunk, hiszen a média pluralizmus hiánya és a média koncentráció több európai országnak is bizony problémákat okoz jó lenne, hogyha tényleg szabad média működne mindenhol Európában, ahol az emberek minden információhoz hozzájutnak. A független újságírás támogatása nagyon fontos, hogy a szomszédos országok újságíróinak is lehetőséget adjunk, például gyakornoki programokon keresztül. Ez a fajta együttműködés nagyon hasznos. Az, hogy az Európai Külszolgálat honlapja oroszul is elérhető, az szerintem például az orosz ajkúak számára nagyon fontos információforrás lehet. De a sajtószabadság veszélyben, mondják sokan, hát ez ügyben ne feledkezzünk el Törökországról és az arab országokról sem. Nem csak Oroszországra kellene koncentrálni, hiszen ez ügyben máshol is van, másnak is bőven van vaj a füle mögött. Köszönjük, Helga. Most megadom a szót. Zver. Na, Csuntis. Csuntis kollégának, aztán Zver, majd Damato kollégáknak. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις αρκετών των Köszönöm, tisztelt elnök úr. Tökéletesen egyetértek nagyon sok kollega megjegyzésével. Meg kell mondanom, hogy a cím a hidegháborús ö, ö, légkörbe viszel minket. A propaganda, ö, mint terminológia használata kétséges, ami a jelenlegi perspektívát illeti. Nem mondhatom azt, hogy ez nem tény minden oldalon, hiszen mindenki ö, propagandát folytat, de mi inkább információnak nevezzük itt Nyugat-Európában. Egyetemű, hogy ez a jelentés egy hidegháborús szembenállás keretén belül születik az Európai Unió és Oroszország kapcsolatá alapján. Én, ami engem illet, úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem ö, éri fenyegetés, már ami az orosz propagandát illeti. Az Európai Uniót illetően maga a realitás az, ami veszélyes. Ha azt mondják, hogy nincs meg a szolidaritás, kohéziós politika, a tagállamok közötti egyenjogúság, a közös akarat tiszteletbe tartása, ez azt jelenti, hogy orosz propagandáról van szó? Nem ez fenyegeti az Európai Uniót, hanem a valóság. És hogyha szembe akarunk nézni a valósággal, akkor az Európai Unió politikáján kell változtatni, hogy jobban szolgálja állampolgárait. Van egy második megjegyzésem is. Nem tagadom, hogy létezik orosz propaganda. Azonban elsősorban a közép- és kelet-európai országokat képviselő kollégákhoz fordulok most. A hidegháború idején más és más rendszereknek voltunk tagjai. Putyin pedig a liberalista piacot képviseli, de hát ne igazán azt teszi, mint amit mond. Úgyhogy itt tényleg egy ellentmondásról beszélhetünk. Ha az Európai Uniós értékeket, elveket akarjuk terjeszteni, akkor talán a politikáinkat kellene felülvizsgálni, és nem propagandáról beszélni. Ott van a török propaganda például az Európai Unióval szemben. Ezzel nem, szemben nem lépünk fel. Ennyit szerettem volna elmondani. Attól tartok, hogy a probléma nem igazán helyén való módon került felvetésre. Köszönöm. E, Köszönöm, e, elnök asszony. Kicsit meglep engem ennek a vitának az alakulása. Először is szeretném megköszönni kollégának a véleményét. ügyesen kell megválogatnunk a szavakat, hogy jól leírjuk azokat a problémákat, amelyek kénytelenek vagyunk szembenézni. Nyilvánvaló, hogy Putyin rendszerei már nem partner az Európai Uniónak, és Oroszország az egyre nagyobb számú problémát okoz nekünk, különösen a konfliktusok kialakításával az Európai Uniónak van egy szomszédsági politikája, amelyek révén közel akarja vonzani az Unióhoz a keleti szomszédokat. Ezzel megy szembe Oroszország, ezt akarja alásni, és ezzel megint csak lehet, hogy orosz támogatással, de ezzel egy időben van a menekültválság, illetve a migránsválság, egyre többen szeretnének bejönni az Európai Unióba. Néhány hónappal ezelőtt láttuk, hogy az orosz titkos szolgálatok, különösen Németországban, de Nyugat-Európában máshol is megpróbálták a tevékenységüket eh, megsokszorozni, kiterjeszteni, és nyilvánvaló az igyekezet, hogy destabilizálni akarják Európát. Ebben a vonatkozásban fontos az orosz propaganda, amelynek az egyik célja az Európai Unió destabilizálása. Ez egyfajta soft power, amit Oroszország használ az Európai Unióval szemben. Oroszország erőfeszítései még durvulhatnak. A médiában és a politikában egyre inkább megjelenik Oroszország befolyása, és véletlenül vagy éppen nem véletlenül eh, megerősödik a politikai spektrum jobb széle és bal széle az Európai Unióban. Ez látszik itt az Európai Parlamentben is, a szélső jobb és a szélső bal megerősödése, amit részben nyilván indokol a gazdasági válság, amelynek során általában meg szokott erősíteni akár orosz segítség nélkül is a szélső jobb és a szélső bal, de úgy gondolom egyébként, hogy ehhez Oroszország segítséget nyújt. A, voltak volt múltban is olyasmi, hogy emberek ellenezték az Európai Uniót, de nem orosz támogatás. Benvenuta, grazie. Köszönöm, üdvözlöm, üdvözlöm, én is köszönöm. Tehát ebből indulunk ki, mint jelentésből az Európai Unióval szembeni propaganda témájában a harmadik felek részéről, és itt főleg Oroszországra koncentrálunk. Emlékeztésképpen el szeretném mondani, hogy az Európa Tanács 2015 márciusában kért fel erre minket, úgyhogy döntenünk kell annak alapján, ami az alapszerződésekben állt. A 21-es cikke az Európai Unióról szóló szerződésben egyértelműen fogalmaz, az Európai Uniónak a demokráciát, a jogállamiságot, az általános jogokat, az alapjogokat kell képze, ki, képviselnie, szolidaritás, az ENSZ nemzetközi jogokról szóló dokumentumaiban foglaltakat kell tiszteletbe tartani. Tehát, ha propagandáról van szó, az Európai Unióval szemben erre reagálni kell. Megfelelő politikák, tevékenységek, fellépés szerint a harmadik államokkal szemben. Például, amikor rendkívül összetett helyzetről van szó, mint például a migránsválságról, vagy például a közelkelti helyzetről, vagy a multinacionális cégek felépéséről például az afrikai kontinensen. Tehát amikor információról van szó, rendkívül kényes kérdésről van szó, eh, hiszen eh, minden érintettnek a pártatlanságáról, eh, semleges fellépéséről van szó. Az Európai Unión belül az állampolgárok jogainak tiszteletben tartásával. Aztán ami a többi problémát illeti, ott van például az egészségügy kérdése, a médiák függetlensége, az egyes tagállamok vonatkozásában, ahogy a riporterek határok nélkül konstatálta a közelmúltban, rendkívül fontos a függetlenség és a pártatlanság. Tehát Szeretnék én is hozzájárulni a vélemény megfogalmazásához. Ha az emberi jogokat megsértik, mindenképpen fel kell lépni. Ha az emberek bármilyen szempontból olyan körülmények közé kerülnek, ami nem tartja tiszteletbe emberi méltóságukat például. Köszönöm szépen! Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich kann mich voll und ganz. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony, Trüppel asszonynal egyetértve én is szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ezt a jelentést orosz ellenes indulatok szitására is lehet használni, ami szerintem veszélyes lenne. Szerintem az Európai Unióban és az Unió környékén bőven megvan a lehetőségünk arra, hogy másfajta propagandát lássunk. Gondolok itt Törökországra, gondolok itt az ISIS-ra, ami szintén ö, terjeszt propagandanyagokat Európában. Nem Európában sem minden országban teljesen szabad a média, legyünk őszinték ez ügyben. Még viszonylag egyébként rendben lévő országokban is előfordul az, hogy a helyi kis lapok vagy rádió tönkre megy. Előfordul, hogy az újságírók elvesztik a munkájukat sokszor nem bíznak már az újságírókban. Tehát olyan problémák ezek, amelyek máshol is előfordulnak. Azt hiszem, hogy itt az lehet a megoldás, hogyha a fiatalokkal jobban megértetjük azt, hogy mi is a média, és hogyan is működik ez. Erre van igazából szükség, de azt én magam sem támogatnám, hogy a jelentésben csak és kizárólag Oroszországot ekézzük Ennél azért mindenképpen eh, összetettebbnek kell lenni ennek a jelentésnek. Oroszul elérhető a külszolgálat eh, honlapja, ez nagyon jó, de arabul, törökül miért nem? Ez szerintem legalább olyan fontos lenne, mint az, hogy oroszul olvasható legyen. Így egyébként eh, talán egy kicsivel nagyobb egyensúlyt is elérhetünk az információ terén más partnerországokkal. A kollégák egy része saját személyes tapasztalattal is rendelkezik orosz propaganda ügyben, ezt én tiszteletben tartom, ugyanakkor szerintem ennél bővebben kell ezt értelmezni. Nagyon köszönöm, Feláján kollega. Auf den Punkt zu sprechen kommen, den Petra gerade schon gesagt hat. Köszönöm. Én is szeretnék erre reagálni. Persze ebben a jelentésben nem beszéltünk csak az orosz propagandáról, ez világos. A média függetlensége és hitelessége az, amiről itt beszélnünk kell, hiszen számunkra alapvetően ez az igazán fontos. A propaganda nagyon gyakran a szabad sajtónak álcázza magát. És ennek az a következménye, hogy az emberek már nem bíznak a médiumokban. Ez nagyon veszélyes tendencia. Például a fiatalok számára készülő lapokban is nagyon gyakran előfordulhat ilyen fajta propaganda hogyha az emberek úgy érzik, hogy a szabad sajtóba beszivárog a propaganda, akkor elvesztik a bizalmukat, ami természetesen nem jó Európának, nem jó egyikünknek sem. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy a tagállamokban, az unió tagállamain belül a sajtószabadság milyen mértékben valósul meg, akkor bizony láthatjuk, hogy itt is ha, van még javítani való. Az Európai Unión belül is találunk bizony ezügyben még tennivalót, ezért óvatosan kell fogalmaznunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy azt nem azt akarom ezzel mondani, hogy nekünk akkor most egy saját propagandagépezetet kellene létrehoznunk. Nem, egyáltalán nem. De a mi dolgunk az, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy valóban az európai média szabad és független. Ez az Európai Parlamentben itt a feladatunk, hogy az Európai Unió tagállamaiban bárki bármilyen véleményt szabadon nyilváníthasson mindenféle megszorítás nélkül. Nem csak kifele kell tekintenünk, hanem a saját házunk táján is kellene sepregetni kicsit, mert a saját tagállamainkban is bizony van tennivaló ezügyben. El kell kerülnünk a más szemében a szálkát, sajátjában a gerendelt sem helyzetet. Azt hiszem, hogy ez mindenki számára világos. Hiszen az Európai Unió egyik legfontosabb alapírére az, hogy megfelelően működjön a szabad, szaj, szabad sajtó. Köszönöm, hogy ezt kiemelte. Venta kollega következik, és aztán a bizottság parancsolja. Köszönöm a szót, elnök asszony. A mai vita rendkívül fontos a jelentés szempontjából. Köszönet a kollégának az eddig végzett munkáért. Nagyon fontos témákat vetett fel. És megpróbált megoldást is találni. A helyzet rendkívül kritikus a médiák ereje miatt. Hallottunk az európai állampolgárokról szóló programról, hogy Európa jelennyi, jelenét, múltját adjuk tovább. Nyilván független információforrások alapján. Nagyon sok országban a nemzeti kommunikáció eszközei ezek a médiák rendkívül fontos, hogy egyes konfliktusok esetében a migráció során lássuk, hogy különbözőképpen lehet a tényeket ábrázolni, néha negatív módon. Olyan információra van szükség, amelynek alapján megértjük az eseményeket, és általában kritikai szellemben értékeljük őket. Mindenképpen, ami a jövőt illeti, fontos, hogy így legyen, ugyanis másfajta információt kell kiegyensúlyoznunk, amely megérkezik országainkba. Köszönöm a kollégának a munkát, aki ezt a kihívást felvállalta. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselője következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Itt most a bizottság tevékenységéről szeretnék beszélni. E, kéz a kézben a külügyi szolgálattal, akit egyébként Kereszki kollega itt képvisel, a, az Team Task Force részéről. Nekünk fontos az, hogy jobban kommunikáljuk és mozdítsuk elő az EU politikákat. A felülvizsgálat azt is mutatta, hogy az EU támogatni tudja a stratégiai kommunikációs politikát a kormányokkal, jobban megérteni a közvéleményt és hozzáigazolítani a kampányokat ehhez a megértéshez. Az EU támogatása az többféle eszközön keresztül elérhető, például az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz, valamint a szomszédsági eszköz, illetve a stabilitási eszköz is rendelkezésre áll. A média, médiával kapcsolatos témák lehetnek a projekt fő témái, vagy valamely fontos kompetense a média pluralizmus, a média szabadság támogatása, az újságírók professzionalizmusának és szaktudásának támogatása, az állami műsorszolgáltatók támogatása, professzionális és etikai standardok meghonosítása, helyi civil média kezdeményezések támogatása már most is a delegációk munkájának részét képezik. A delegációk feladata az újságírók támogatása, a média monitorozása, illetve a közvélemény figyelemmel kísérése. Az Orosz Föderációban vannak olyan programjaink, amelyek támogatják a független médiát, és amely amelyek bemutatják, hogy az EU mit tesz Oroszországban. Ezt támogatja az EU delegáció is a terepen. Emellett nyilvános diplomáciai fellépéseket is támogatunk, amelyek megcélozzák a médiát és a közvéleményt, valamint a think tankeket. It will run for four years with a budget of... Van egy négy éves programunk, amely 90 millió eurós költségvetésű, két uh, nagy része van. Az egyik a tudatosítás és információ kampány. az Orosz Föderációt ez nem fedi le, ez a kampány, ugyanakkor az információ, ami majd keletkezik, az oroszul is elérhető lesz. Az Open programnak van egy média komponense, a Media Hub, amelynek révén az újságírókat támogatjuk a szomszédsági országokban, nevezetesen abban, hogy hogyan jelentsenek, hogyan jelentsék az EU tevékenységét, hogyan számoljanak be arról. 700 újságíró kiképzésére van lehetőség, Russian journalist. Az orosz eh, újságírók és eh, média tulajdonosok szintén csatlakozhatnak az Open Media Hubhoz. Az Open Media Hub egy kapacitásépítő program, amelynek eh, a feladata az, hogy eh, média menedzserek eh, képzésével támogassa a média működését, emellett hálózatot épít az újságírók között, elősegítve, előmozdítva az információ cserét, és mindenképpen akarjuk érni ezt, és a projekt vége után is megmaradjon ez a hálózat. Egy platform lesz létrehozva angolul, franciául, oroszul és arabul. Emellett az újságíróknak lehetővé tesszük azt, hogy dolgozzanak az EU e, médiánál is. Ösztöndíjakat e, hoztunk létre az Erasmus Plus programon belül, illetve a Horizont 2020 programon belül is van ilyen finanszírozás. A digitális broadcasting, az online média és e, a közösségi média olyan eszközök, amelyeket az Open Hub program felhasználnak majd a céljaik elérésében. Köszönöm. Grazie per questa importante... Köszönöm ezt a fontos kiegészítő információt. Kérem az előadót, hogy mondja el, hogy mit gondol az elhangzottakról. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk el erről a nagy országról. Nyilván nagyon sok javaslatot fogalmaztak meg a kollégák. Köszönet a bizottságnak és a pontosításokért, ezek nagyon fontosak. Az AFET jelentéséhez készülő véleményünk szempontjából, hiszen a jószomszédsági politika, a kommunikáció szempontjából nagyon fontos. Nyilván meg akarjuk erősíteni a szavahihetőséget, a függetlenséget és a profizmust, ezen kívül az együttműködést is, az újságírók, a médiák terén. Úgyhogy szélesebb körű átfogó véleményt kérünk ebből a szempontból, hiszen nagyon fontos platformról van szó. Eh, ehm, És holisztikus elképzelésekre van szükség. Nagyon érdekeseket hallottunk az intézményépítés, a demokratikus folyamatok szempontjából is, például az EPU, Tunézia szempontjából az arab tavasz idején közvetített nekünk nagyon érdekes dolgokat, és itt tapasztaltunk egy közszolgálati televízió és újságírók közötti együttműködést. Úgyhogy nagyon komoly ez a probléma, amely a médiákra vonatkozik Európában. Az Erasmus Plus-ról is, és a Horizont 2020-ról is volt szó, ezek újfajta diplomáciai eszközök. Mugerini asszony is beszélt erről. A Kulturális Szakbizottság számára rendkívül fontos ez is, illetve a további források megtalálása, az együttműködés, a biztonság megerősítése érdekében. Második megjegyzés, igaz, amit a kollégák elmondtak, ami a mi szakbizottságunkat illeti, és ahogy ezt Szrojevszki kollega is elmondta, nem szabad elfeledkeznünk a saját házunk portájáról sem, és a házunk tájáról sem. A többi kollega is elmondta, szükség van megfelelő feltételekre, pluralizmusra, szabadságra, szólásszabadságra, illetve arra, hogy ne félemlítsük meg azokat az újságírókat, akik ezekkel a témákkal akarnak foglalkozni. Nagyon fontos a sajtószabadság tehát. Tehát kényes kérdésekről van szó, mindenki tudja. Aztán még egy dolog. Úgy gondolom, hogy komolyan oda kell figyelnünk arra a tényre is, hogy az idézőjelbe vett propaganda, vagy teljesen másképpen vázolt aspektusok, eredményeképpen jutnak el a mi területünkre az úgynevezett foreign fighterök, vagy külföldi harcosok. Úgyhogy remélem segítségünkkel jobb lesz ez a jelentés. Oda kell figyelnünk tehát arra, hogy a valóságot Európában hogyan ábrázoljuk. Az Európai Bizottság kommunikációja is rendkívül fontos az önök kezdeményezésén túl, hogy megfeleljen ennek a kihívásnak, nevezetesen, hogy megfelelően kommunikáljunk. Köszönöm. Köszönöm minden kollégának, aki hozzászólt ehhez a rendkívül kényes kérdéshez. Parancsoljon, az előadó kapja meg a szót. Strojevski kollega. Azt gondolom, hogy el kell mondanom, hogy azért van valami probléma mégpedig jelentős. Szeretném hangsúlyozni, hogy az AFET jelentéséhöz szeretnénk hozzájárulni a mi jelentésünkkel, amelynek tükröznie kell a mi kompetenciáinkat. nem olyan jelentést akarunk készíteni, amely más szakbizottságok kompetenciája. Azonban alapvetően fontos például a cím. A koncepciót illetően szeretném jelezni, hogy harmadik országokról van szó, nem pedig Oroszországról a címben. Harmadik felekről. A harmadik felek által kifejtett tevékenységekről. Második dolog. Emlékeztetni kell a propaganda terminológiára. Ez nem azt jelenti, hogy elsősorban nem helyes információt közlünk. Akkor hatékony a propaganda, ha igaz és nem igaz információt kever össze. Ezt a címet találtuk. Tehát el kell mondanunk, hogy fel kell lépnünk a negatív tevékenységekkel szemben, nem pedig a jó és pozitív tevékenységekkel szemben, ugyanis az utóbbiak esetén nincs erre szükség. Aztán van még két másik kérdés. Az első a következő egyetértek azzal, hogy fontos a független újságírás. Hogy szükség van az eredeti nyelvi változatok megőrzésére, illetve nagyon fontos odafigyelni az interneten a gyűlöletkeltésre. Egyértelmű, hogy a gyűlöletket, és már szinte profi szinten működik, nem csak ilyen eseti fellángolásokról van szó, vagy egyesekről. Nagyon sok minden miatt ma már százszerzalékos profi szintre jutott ez a tevékenység. A kérdés az, hogyan tudunk fellépni ellene, mert ez egy óriási kihívás manapság. Szeretném azt is elmondani, hogy Európában ez már tapasztalható jelenség. Második dolog az AFED-ben és más parlamenti szakbizottságoknál is. Az úgynevezett hibrid háborúról beszélnek. Ezek esetében rendkívül fontos a propaganda, a nem igaz dolgok terjesztése. Ott van például a Krím esete, az Krímfélsziget elfoglalása itt minden nagyon fontos, mint részlet. Szakmai szinten foglalkoztam a nyelvezettel, és szeretném kiemelni azt, hogy az oroszországi krimfélszigeti propagandának köszönhetően milyen helyzet alakult ki. Aztán a holland népszavazás. Ez nem föltétlenül a propaganda ö, eredménye volt. Nyilván nagyon összetett dologról van itt szó, nem lehet ezt így leerős, leegyszerűsíteni. Aztán azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az információ átadása a nyelv segítségével olyan dolog, amivel az nekünk, a Kulturális Szakbizottságnak kell foglalkoznia. Ha bizonyos nyelvi forrásokkal támaszkodnak kritikára, emiatt nyitottaknak, toleránsabbaknak, jobban informáltabbaknak kell lennünk. Akkor a propaganda jó oktatási eszközként használható fel az új generációk számára. De nyilván különbséget kell tenni a hamis és az igaz információ között. Szerintem ebbe az irányba kellene elmozdulnunk, ez a mi kompetenciánk, Mindenképpen jeleznünk kell, hogy ez a probléma létező probléma, jelentős mértékű, nem szabad alábecsülni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Szojevski kollega, nyilván az alapképzés rendkívül fontos, ezért fontos ez a dokumentum, és nyilván minden árnyékjelentés készítő, minden tag részt vesz a munkában. Május a 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Következik az utolsó napirendi pontunk, Stefano Maulu előadónk témája a 470-790-es MHz-es frekvencia sávunión belüli használata. Egy közös keretre van szükség, hogy ezt a széles sávot minél jobban ki lehessen használni, mégpedig harmonizált módon, koordinációs intézkedéseket hozzunk létre. Ez a jelentés nagyon fontos. Az első javaslat ezzel kapcsolatban 2020 végéig terjedő időszakra vonatkozik. Az árnyékjelentés készítő Liuer eh, Trupele Dinolfi. Eh, A következő kollégák köszönet nekik, köszönet a titkárságnak, emlékeztetnék arra, hogy olyan témáról van szó, amire nekünk nagyon oda kell figyelnünk, mint szakbizottságnak, mert ez a széles sáv az információ kommunikációja, vagy a telekom szempontjából is fontos. Azonnal megadom a szót Mauló kollégának, vezesse be a témát, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Röviden szeretnék szólni erről a témáról. Ön már jelezte, hogy milyen fontos ez a vélemény. A digitális televízió használja ezt a frekvenciasávot, a 470-790-es megahertzes frekvenciasávot. Egyre nagyobb az igény a széles sáv alkalmazására a mobil eszközök miatt. Úgyhogy ami a kapacitásokat illeti, erre is oda kell figyelni, mert egyre nő. A bizottság ezeket a kérdéseket kívánja megoldani, mégpedig hosszú távon. A 470-es, 790 es MHz-es frekvenciás sávnak rendelkezése bocsátása a kérdés tehát, mégpedig harmonizált koordinált módon. A 709-es megahertz, tehát, mint említettük, 2020-ig elnök asszony hozzászól, kicsit lassabban kérem. A 790-es megahertz vonatkozásában, tehát hosszú távú megoldást szeretne a bizottság rugalmas megközelítéssel a spektrum kihasználását illetően. Figyelembe kell venni a digitális televízió műsorközlését. Nagyon fontos a prioritások megállapítása az audiovizuális, szolgáltatá- az audiovizuális szolgáltatások szempontjából, de rugalmaságra is szükség van, úgyhogy állandó meghatározásokra van szükség. A bizottság tehát ezért vállalta fel ezt a feladatot. Három fő kérdést kell itt felvetnünk. A 790-es megahertz frekvenciasáv sáv a digitális televízió vonatkozásában jelentős kihívás, különös tekintettel azon államok vonatkozásában, ahol a digitális televízió már tért hordított. Aztán, ami az uniós helyzetet illeti, Franciaország, Németország már példával járt elő, Svédország, Finnország még a következő időszakban kívánja kidolgozni terveit erre a frekvenciás A 700-as MHz belül 2020-ig kell elkészülnie a hosszú távú tervnek. A digitális televízió használja ezt a spektrumot. A bizottság további időszakot biztosít a tagállamok számára a probléma megoldására. Ez mindenképpen szükséges. Ezért azt javasoljuk, hogy 2022. január 31-éig toljuk ki ezt a határidőt. Aztán, hogy garantálhassuk a tagállamok számára a szükséges rendelkezésre álló időt, hogy a mobil szolgáltatásokra ezt kidolgozza, Ezen kívül egyéb intézkedések meghozatalára is szükség van. Alternatív technológiák kidolgozása is szükséges a megfelelő rugalmasság biztosítása érdekében. Ahogyan egyébként már a javaslat is megfogalmazódott 2015-ben, a spektrum rendelkezésre állását hosszú távon kell biztosítani. A digitális ö, televízió vonatkozásában Ebben a fázisban még nem föltétlenül van szükség a rugalmasság biztosítására. A 700 alatti frekvencia sáv 2030-ig használható lenne. Ezt 2025-re írtuk elő eredetileg. De tanulmányozni kell figyelmesen ezeket a lehetőségeket, és csak hosszú távú célokat kellene megfogalmazni ezen a, ezen a téren. Nyilván a piaci igényeknek megfelelően. Aztán ami a 2025 30-at illeti, megfelelő jelentésekkel kell alátámasztani, illetve nagyon fontos kérdéssel kell foglalkozni a költségekkel, a migrációval, az interferenciával. A digitális televízió vonatkozásában nyilván változtatásokra van szükség, a fogyasztóknak is szükségük lesz a berendezések cseréjére. Nyilván további költségek merülnek itt fel. Voltak már tapasztalataink a 800-as MHz kapcsán, úgyhogy alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a digitális televízió működtetéséhez szükséges feltételeket megteremtsük. Ez fontos kulturális szempontból is, illetve a közvetett, közvetlen foglalkoztatottság miatt is. Ezért javaslatom, hogy a tagállamok megfelelő alapokat biztosítsanak ezen megoldások biztosításához, konkrét mechanizmusokat hozzanak létre, a 700-as frekvenciás sávban az ötös cikkben fogalmaztam meg ezeket a részleteket. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen ezeket a konkrétumokat. Nyilván nagyon fontos lesz ez a közvetítők számára is, műsor közvetítők számára is Európában. megint csak az európai modellre utalnék itt, amit garantálnunk kell a televíziózás terén is. Következnek a kollégák, parancsoljanak. Ja, vielen herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony, és én is szeretnék megköszönni Mau úrnak, kollégának, Maullu, Stefano Maullu úrnak ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy nagyon jó volt vele együttműködni, amik készítettük ezt a jelentést. A Kulturális Bizottság számára a legfontosabb kérdéseket felvillantotta, a LÁM jelentésre is visszautalt, ami eh, ezen a területen mindenképpen a hivatkozási alap. Lami úr annak idején eh, nagyon alapos jelentést készített, amire támaszkodhatunk. Ez a klauzula jelenlegi megfogalmazásában megnyitná a tagállamok előtt a lehetőséget arra, hogy túlságosan gyorsan lépjenek előre, és igazából a műsor szórókat félre tolják. Azt mondják nekik, hogy bizonyos ö, ö, frekvenciákra már nincsen szükség. A költségekkel mindenképpen foglalkoznunk kell, már csak azért is, mert a legutóbbi parlamenti ciklusban, amikor egy hasonló jelentést elfogadtunk, hogy milyen az, amikor nem foglalkozunk a költség szempontokkal. Sajnálatos módon nem mindig álltak rendelkezésre megbízható adatok az esetleges költségmozgatók kapcsán. Lehet, hogy vannak olyan műsor szolgáltatók, vagy szórók, akik a költségeket tudják fedezni, de hogyha bizonyos frekvenciák használatát beszüntetik, akkor az bizony sok műsorszolgáltató vagy szóró esetében új berendezések megvásárlására kényszerít őket. Ezek finanszírozása nem mindenki számára megoldható, éppen ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy az ilyen szervezeteket eh, hogyan tudnánk kárpótolni, amikor arra kényszerítjük őket, hogy az eddig használt frekvenciákat eh, eh, beszüntessék. A Kulturális Szakbizottság ez ügyben mindig nagyon határozott volt, az ITRE szakbizottságon eh, keresztül próbáltunk eh, kihatással lenni erre a témára, hiszen az Iparügyi Bizottság, amely az illetékes elsősorban ennek a témának, megpróbált bennünket meggyőzni arról, hogy a földi eh, frekvenciákra nincs szükség majd az interneten néz mindenki tévét, és széles sávú szolgáltatásoknak akarják ezeket a frekvenciákat elkönteni. Azt hiszem, hogy az elmúlt évek megmutatták, hogy az ITRE-nek bizony nem volt igaza ez ügyben, úgyhogy ellen kell állnunk az ITRE-nek. Remélem, hogy nem lesz annyira erőszakos az ITRE, mint a legutóbb meg kell találnunk a kompromisszumot az ITRE szakbizottsággal annak érdekében, hogy a földi sugárzáshoz továbbra is megfelelő frekvenciák és sávok álljanak rendelkezésre. Úgy érezzük, hogy a földi sugárzás ideje még nem járt le, ezért pontosan ezért a 470 és 790 közötti MHz közötti eh, sávok, eh, frekvenciás sávok eh, használatát meg kell őriznünk. Persze kereshetünk más alternatív megoldásokat is, például az internet alapú vagy széles sávú megoldásokat sem szabad kizárni. Mindezeket elmondva az előadónak alapvetően köszönetet tartozunk, érdemi módosítókat nem fogunk benyújtani, majd nem hogy tökéletes jelenlegi formájában is. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank sorry. an den... Äh, sorry, he is a gentleman. You are in trouble, but You can start and then you'll... <laughs> Átadja Trüppel asszonynak a szót, képviselő úr, mert képviselő úr kaphatta volna meg először. Nos, én is szeretném megköszönni a raportőrnek eh, a munkáját és a megközelítését osztom. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgokról, hogy Petra is mondta, eh, eh, a, be, tehát beszámolt ezekről a legfontosabb dolgokról. Az elmúlt időszakban egyre nőtt a verseny a frekvencia felhasználók között, és itt a földfelszíni szolgáltatókra gondolok, illetve a mobil internet is egyre több frekvencia megszerzésére törekedett. Legutóbb, amikor a Kulturális Bizottságban erről volt szó, mármint a frekvenciapolitikáról, akkor megegyeztünk abban, hogy egy közjószág a frekvencia, és ezt ebben a jelentésben is hangsúlyozni kell a Petra is mondta, hogy a földfelszíni műsorsugárzók számára szintén fontosak még a frekvenciák, tehát megfelelő területet vagy teret kell nekik adni a frekvenciatartományban azért, hogy például közfeladatot ellátva a földfelszíni szolgáltatások, illetve műsorszórás az folytatódhasson. Egyes országokban kaptak opciót a 700 alatti tartományban más jellegű szolgáltatások is, nem mindenhol. Egyes országokban azonban a földfelszíni televíziózás még mindig domináns, és ez így is marad, tehát ezt meg kell védenünk, ezt a lehetőséget. Egyfajta rugalmasságra van szükség, amit a bizottság a 700 MHz alatti tartományban biztosítani akar, ebből a szempontból problémás lehet. A Lamire jelentésre eh, eh, volt egy eh, utalás, amely azt mondja, hogy 2030 után meg kell nyitni a 470-694-es tartományt, és 2020-tól pedig a 700 fölötti tartományt is meg kellene nyitni a mobil számára ugyanakkor ez eh, megint csak úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy a földfelszíni eh, műsorszolgáltatást eh, nem helyezi nyomás alá. Maral úr javaslatában hogyha megvizsgáljuk, hogy általában hogyan használják a frekvenciákat, azt látjuk, hogy 790-nél akarja meghúzni a határt a, az Európai Bizottság. Ugyanakkor az újabb javaslatok már 960 MHz-ig elmennek. Igazándiból a kérdés az az, hogy mit csináljunk ezzel az új eh, tartományjal. én nagyon kevés okát látom annak, hogy módosítsuk ezt a jelentést. Egy erős jelzést küld a Kulturális Bizottság részéről, hogy az elkövetkezendő években milyen frekvencia politikát szeretnénk látni. Ugyanakkor figyelnünk kell a fejleményekre, illetve arra, hogy milyen javaslatok születnek majd az elkövetkezendő években, tehát figyelemmel kell kísérnünk az Európai Bizottság és a többi érdekeltnek a munkáját mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a földfelszíni televíziós műsorszórás lehető, lehetséges maradjon. Köszönöm, és köszönöm a raportőrnek a munkáját. Ez egy bonyolult terület, elég száraz nyelvezete ennek a, ezeknek a típusú jogszabályoknak, miközben természetesen a legfontosabbak közé tartoznak, ezért is gratulálok a bátorsága az a raportőrnek, hogy ilyen technológiai jellegű témát felvállalt nekem ECR koordinátornak, nekem, mint ECR koordinátornak gyakran az a feladatom, hogy olyan jelentésekkel foglalkozzam, akik, amikkel senki más nem akar. Itt most azonban nagy örömmel tettem ezt. A digitális televízió egy több mint 100 millió háztartást elérő szolgáltatás. Nagy-Britanniában ez különösen releváns, mert az összes ö, ö, hagyományos szolgáltató a BBC-től az ITV-n keresztül az összesig használják ezeket a frekvenciákat, tehát a 700 fölötti tartományba való átvándorlást könnyűvé kell tenni, anélkül, hogy a polgárok megrázkóztatást szenvedjenek el a tartalomhoz való hozzáférés területén. Nagyon sok gyakorlati kihívás van egy sor tagállamban, miközben a bizottság ambícióját javasol, üdvözöljük, tehát hogy a 700 fölötti tartományt a lehető leghamarabb szabaddá tegye hagyni kell mozgásteret a nem várt események miatt is. Az ECR frakció emellett egy olyan megoldást szeretne látni, amely a szubszidiaritást figyelembe veszi, akkor, amikor a tagállamok áruba bocsátják, illetve bérbe adják a spektrumot, a nemzeti frekvencia kezelőnek kell meghagyni azt a jogot, hogy a nemzeti igények fényében határozza meg a bérbeadás feltételeit. És én úgy gondolom, hogy ezt a megközelítést már a tanács eh, megismerte, ezt, a, ezt az arányos megközelítést. Amikor az hordozhatóságról beszéltünk tava, eh, tegnap, eh, akkor én már óva intettem attól, hogy nem várt következményeket szabadítsunk a piacra, tehát ez a jogszabály sem szabad, hogy megakadályozza a tagállamokat, hogy technikai innovációkat támogassanak, kiaknázzanak, tehát a tagállamoknak meg kell hagyni a rugalmasságot, hogy a frekvencia tartományokat megfelelő módon eh, használhassák, nem szabad ezeket akadályozni, és különösen nem szabad a lejövő irányú szolgáltatásra korlátozni a felhasználást. Um, uh, az ilyen um, technikai jellegű uh, jogszabály szövegek, ezek nem izgalmasak, de valakinek meg kell csinálni, ezért is uh, köszönöm a raportőrnek, hogy ezt ebben az esetben megtette. Köszönöm. Thank you. And now Chuntis. Köszönöm szépen, Csuntis kollega. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή Köszönöm, én is szeretnék köszöntet mondani az előadónak. Tényleg valóban kiváló munkát végzett, ez kétség sem férhet. Egyetértek az általános megközelítésével. Ugyanakkor, kedves kollega, ez nem csak technikai jellegű kérdés. Persze nagyon szakmai, technikai jellegű eleme is vannak, de hogyha ez csak technikai lenne, akkor mi nem lennénk illetékesek. Én villamosmérnök végzettségű vagyok, tehát technikai kérdésekben lenne bőven mondani valóm, de nem ez a dolgunk itt, szerintem elsősorban a Kulturális és Ügyi Bizottságban. Miért kell egyáltalán véleményeznünk ezt? Megmondom én. Azért, mert Alapvetően a köztulajdon részét képezik ezek a frekvenciás sávok. Éppen ezért az egyes frekvenciás sávok használatának a, a, az engedélyezése közügy az európai jogszabályoknak éppen ezért lehetővé kell tenni azt, hogy egyes cégek, akik más platformokat használnak, ezeket a sávokat továbbra is használhassák a közérdeket tiszteletben kell tartani, a fogyasztók védelmét garantálni kell, hiszen fontos, hogy megfelelő minőségben és áron rendelkezésükre bocsássanak bizonyos szolgáltatásokat. Az Európai Bizottság javaslatait alaposan átrágtuk, és ebben a véleményben próbálunk ez alapján véleményt mondani mindenről. Alapvetően a jelenlegi szöveggel egyetértek, mégis lenne egy-két hozzáfűzni valom. A szolgáltatók a digitális ö, vagy ö, a mobiltelefon szolgáltató közötti verseny ügyében nagyon óvatosnak kell lennünk. Az Európai Parlament ilyenfajta versenyben nem avatkozhat bele. Nem szabad, hogy olyan szabályokat hozzunk, amelyeket valakit e, versenyelőnybe hoznának. A mi dolgunk ez ügyben az, hogy a jelenlegi viszonylag versenysemleges helyzetet megóvjuk, megőrizzük. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság részéről magasrangú rend, tisztviselő jelen van. Igen, látom. Jó, a kérdésem tehát, hogy miért siettek annyira ilyen komoly technikai korlátokat megállapítani. Egyes tagállamok már egyébként árba bocsátották a frekvenciasávok egy részét, így persze már egyel könnyebb dolgunk van, hiszen rálátunk a dolgok működésre. Egy-két apró módosító indítványt persze majd benyújtuk annak érdekében, hogy a tervezetet tovább javítsuk. is, I don't, know, this is a, a iPhone uh, or something so, sorry, because it's a disturbing in the, in the on the microphone, I don't know. Grazie. E, allora, lei ha... Valami zaj volt a rendszerben, talán egy telefon interferenciája. Köszönöm szépen, most ezen a bizottságnak adom meg a szót. Thank, yes. Thank you very much, Madam Chair, and, uh... Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Egy-két kérdés elhangzott, szeretnék ezekkel foglalkozni, és talán az aggályokra is kitérnék, amelyeket az előadó is megfogalmazott, amelyek tükröződtek a képviselők megjegyzéseiben is. Először is fontos megjegyezni azt, hogy mind az internet, mind pedig a műsorközlés kulturális dimenziót tartalmazó területek. Ezt ugye a lámi jelentésben is elismertük, itt nem a gazdaság szemben a kultúrával helyzete merül fel, a cél az, hogy mindenki nyertesként kerüljön ki a megoldásokból. Úgyhogy Ebből a szempontból nagyon sok olyan elem, amely a lámi jelentésben megtalálható, a mi bizottsági javaslatunkban is tükröződik. Egyébként, ami a rugalmasági opciót illeti, ez is a lámi jelentés része volt. Úgyhogy talán egy kicsit részletesebben elmondanám, hogy miért. Eltérőek a helyzetek a tagállamokban, azzal kapcsolatban, hogy a műsor közlést, a DDT-t, tehát a digitális televíziót milyen mértékben alkalmazzák, szemben más platformokkal, a kábellel és a műholdakkal. Vannak olyan területek, ahol alacsony a 5%-os az ilyen jellegű digitális televíziók használata, máshol magas, 90%-ot is elér. Elég nagy az eltérés tehát, és így bizonyos rugalmasságot kellett adni a tagállamoknak. Ha viszont töröljük ezt a rugalmasságot, ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem tudják azt a spektrumot használni, amely nem a műsorszórásra kell. A bizottság részéről szeretnénk bizonyos biztosítékokat adni a műsorszórásnak, és prioritásként kezelni, ahogy ezt a jelentés készítője is elmondta. Azonban azon tagállamok esetében, ahol nincs szükség erre a spektrumra, bizonyos lehetőségeket kell biztosítani. Azt hiszem, ezt hallottuk Luerótól is, hogy erre a rugalmasságra szükség van. Ha viszont nem biztosítjuk ezt a rugalmasságot, vagy azt mondjuk, hogy csak egy területre korlátozzuk, akkor Európai Unióként kihagyunk egy lehetőséget, hogy a nemzetközi normalizáló folyamatot befolyásoljuk. Ez az elkövetkezendő két-három év során történik, és hogyha mi most nem mondjuk el, hogy mit szeretnénk, akkor folytatják a munkát, meg lesznek a normák, kidolgozzák a berendezéseket, mi meg, hogyha éveken át ezt a rugalmasságot tanulmányozzuk, mire a végére érünk, meg lesz a berendezés, és mivel globális üzemágról van szó, ha túl későn jelentkezünk, valami javaslata valószínűleg nem fogják figyelembe venni, sem a normák, sem a berendezések terén, ez pedig ugye Európa kárára lenne. Ha azt akarjuk, hogy a határokon átnyúló koordinációt elősegítsük. Az egyetlen lehetőségünk tehát az, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést. A másik kérdés az volt, hogy miért olyan gyorsan tesszük kötelezővé mindezt. A 2020-as dátumhoz képest. Azt gondolom fontos rádöbbenni arra, hogy a világ nem áll meg. Nem csak a jelenlegi uh, mobil uh, 4G-s technológiákról van szó, hanem az úgynevezett 5, 5. generációs vagy 5G-s mobil uh, technológiák esetére is. Úgyhogy Kína például, a kínai kormány már bejelentette, hogy a kereskedelmi beindítására kerül sor az 5G-s szolgáltatásoknak 2020-ban. Japán például az olimpián is használni akarja ezeket a szolgáltatásokat, úgyhogy zajlik az élet, és hogyha az EU vezető szerepet akar felvállalni az 5G terén, akkor ezt figyelembe kell venni. Ezért gondoltuk, hogy a 2020-as év rendkívül fontos. Tudjuk, hogy ez kihívást jelenthet bizonyos tagállamok számára, készek vagyunk segíteni ezeknek, vannak például lehetőségek bizonyos kompenzációkra, például megfelelnek ezek az állami támogatásoknak. A Franciaország esetében most fogadtunk el egy olyan esetet, ahol szükség volt például a fogyasztók támogatására a változtatások bevezetése miatt. Úgyhogy ezekre van lehetőség, és várjuk az együttműködést önökkel, hogy megtaláljuk ezeket a megoldásokat, úgy, hogy időben léphessünk. Négy évünk van, a javaslat megszületését követően. Nagyon reméljük, hogy az önök segítségével sikerrel járunk. Köszönöm. Thank you, Mr. Guys. Köszönjük, Guys úr. Jóni. Értettem a megjegyzéseit, és nyilván el kell fogadnunk őket. Olyan választ kell keresnünk, ami talán nem annyira rogalmas, de egyensúlyban van, támogatja a fogyasztókat, de ugyanakkor a rádiós, televíziós rendszereket is. Olyan téma ez, amiről még hallunk sokat az előadótól is, és az ipari ö, szakbizottságtól is. Móró kollega, köszönöm. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégák megjegyzéseit, nagyon köszönöm nekik a szolidaritást, az, a jelentés kapcsán. Ahogy említettem, itt nem egyszerűen szakmai kérdésekről van szó, a technológia fejlődésével garantálnunk kell a tovább lépés nekünk is. Politikai kérdésről is szó van. A bizottságnak az a felelőssége, hogy garantálja annak támogatását, amelyet a digitális földfelszíni kommunikáció képvisel nagyon sok ország számára itt az EU-ban. Ez nagy potenciális munkahelyteremtési lehetőséggel bír. Voltak már példák, amelyeket a bizottság emlegetett, ezekre is oda kell figyelni, főleg az 5G-s nyitást illetően, de ugyanakkor a fokozatosságot illetően is ez referencia kell, hogy legyen, Tehát 2020-ig, sőt, két évvel későbbig kell ezt a lehetőséget biztosítani az Európai Unión belül e, ennek a stratégiai szempontból fontos területnek. Ott van a telefon, piac, ahol lehetőséget kell teremteni a fejlődésnek szintén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Május másodikáig déli 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Jó munkát kívánunk a továbbiakban, és köszönjük az eddieket is. Ezzel a napirendi pontunk végére értünk. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy legközelebb hétfőn, május 30-án találkozunk 15 órakor. Köszönöm Köszönöm a kollégáknak is a jelenlétet, és mindenkinek kellemes és szép napot kívánunk!